Rendszeres és visszatérő párbeszédet folytattunk Kalasz bizottsági alelnökkel, amióta a TRAN szakbizottság megerősítette pozíciójában. De nem volt egy olyan megbeszélésünk, ahol a biztos eljött volna az egész bizottság elé. Tehát ez az első ilyen alkalom. A tagjaink emlékezni fognak arra, hogy 2010-ben fogadtuk el, márciusban fogadtuk el a 2010-es munkaprogramot, és ennek keretében meghívtuk a biztost, hogy a jogalkotói és nem jogalkotói kezdeményezésekről, amelyeket az év során beszeretne terjeszteni, tájékoztasson bennünket, és remélhetőleg prioritásokat is sikerül hallani tőle a 2011-es évre vonatkozólag. Tudom, biztos úr, hogy a képviselők különböző kérdésekben akarják önt kérdésekkel bombázni. Többek között az és európai égbolt kérdésében, illetve hogy milyen politikai eszközökkel rekeszthetjük be, dugíthatjuk el a vulkánokat. Kételjes persze, kétséges persze számomra, hogy rendeletekkel vulkánok megállíthatóak-e, és amikor engem felhívtak a vulkán kitöréskor az újságírók, hogy mit tegyek, hogy mit teszek én, hogy a vulkánt megállítsam, hát azt mondtam, bizony, semmit. Hogy dolgozunk? 10-15 percet fog kapni, aztán biztos vagyok benne, hogy a koordinátorok, akik végre valahára meg is érkeztek, kérdéseket fognak feltenni önnek. Kalasz bizottsági elnök helyettes úr, öné a szó, és kérem, hogy legyenek tekintettel Kalasz alelnök úrra, hiszen otthon hagyta, vagy valahol elhagyta az olvasó szemüvegét, és hogyha olyan rossz a szemem, mint nekem, akkor tényleg csak fejből tudja elmondani, mit mondani fog. Köszönöm szépen! Nem olyan drámai a helyzet, a betűk nem olyan kicsik még, Összességében nagyon örülök, hogy itt lehetek, és az egész szakbizottsággal eszmét cserélhetek. Valóban sok lehetőséget volt arra, hogy a koordinátorokkal sok aktuális kérdést megvitassunk, többek között a vulkán kitörés kérdését is, de nagyon nagy örömemre szolgál, hogy a tisztelt képviselőkkel a munkaprogramról is eszmét cserélhetünk, és fontos kezdeményezésekről is. Milyen, mi tehát az új bizottság program, mely alapján a Transzakbizottság jelentős szerepet kaphat. Nos, ez a program több éves dimenzióval rendelkezik, amely kiterjed a 2010-es évre, illetve a későbbi évekre is. Fenntartható közlekedési és szállítási politikákat kell kialakítani, és ezért mindenfajta akadályokat el kell tüntetnünk. A szabályozási, az infrastruktúrális és a technológiai akadályokat el kell söpörnünk az útból. Sok intézkedést tervez a bizottság, hogy megválaszolja a kihívásokat, de ugyanakkor intézkedéseket tervezünk annak érdekében, hogy az utas biztonságot is megteremtsük. Természetesen a közlekedés fehér jövőjének fehér könyvével kezdjük a munkát, decemberben fogjuk ezt eh, beterjeszteni, ezt a munkát, de remélem, hogy az első változat decemberre kész lesz, ugye egy fehér könyv nem készül el egyik napról a másikra. Nem sietjük el a dolgot, hiszen fontos a fehér könyv minősége és tartalma. Ez a dokumentum a közlekedés és a szállítás jövőjének vízióját fogja felvázolni, illetve az infrastruktúráról alkotott elképzeléseinket is. A belső piac működése, az új technológia kialakítása és az intelligens közlekedési rendszerek szerepelnek majd benne, ezen felül a fehér könyv a net, hálózati infrastruktúra integrált megközelítéséről is szólni fog. A 2009-es Gross jelentést természetesen komolyan figyelembe vesszük a fehér könyv előkészítése során. Jövőre a TEN-T iránymutatásokat is áttekintjük, és a következő pénzügyi tervidőszakra vonatkozó javaslatokat is figyelembe vesszük figyelembe véve a költségvetési korlátokat, megfelelő prioritásokat kell kialakítani. Ugyanakkor egy kulcshálózat és a koridorok kulcs meghatározására fogok koncentrálni. Ez a kulcshálózatot zöld és innovatív technológiákkal kell ellátni, és egy olyan módszertalt ki kell kialakítani, amelyel a jövő kor networkjét lehet meghatározni, és ezt természetesen a parlamenttel és a tagállamokkal is meg fogjuk vitatni. Az első találkozóra jövő héten kerül sor, és Zaragoszában tartjuk meg ezt a találkozót. A fehér könyv, ezen felül a megfelelő finanszírozási stratégiáról is tartalmaz megfontolásokat, hogyha maximalizálni akarjuk a költségvetési eszközök felhasználását, akkor hatékonynak kell lenni. Nagyon fontos, hogy az európai infrastruktúrális finanszírozási kerettel is foglalkozunk, ugye az eufemizmusok az európai szintére nagyon fontos szerepet játszanak. A nyári szünet előtt pedig az első vasútcsomagot fogjuk áttekinteni, a jelenlegi szabályokat tekintjük át, és az iránymutatásokat vesszük figyelembe. Ezen felül pedig a szabályozó testületök megerősített függetlenségével foglalkozunk, illetve jobban figyelembe vesszük majd a vasút üzemeltetés környezeti kihatásait, így a zaj kihatásokat is, ezen felül pedig figyelembe vesszük az egész vasúti ágazat tevékenységét. A hazai vasút ágazatok megnyitásának kérdése épp úgy szerepel majd a programon, mint az Európai Vasút Biztonsági Ügynöksége működésének áttekintése. Tisztában vagyok vele, hogy a TRAN szakbizottság jelenleg egy állásfoglalás indítványt készít elő az első vasúti csomagról, és jó napot kívánunk, és figyelembe fogjuk venni azt is, hogy a javaslataikat figyelembe vegyük. Jövő júniusában egy csomagot készítünk elő a repülőtéri kapacitások optimalizálásáról, a slotok a fel- és leszállási idők optimalizálásáról és a légikikötő kapacitás hatékony átalakításáról. Ezen felül pedig 2012-ben eh, a közúti közlekedés, illetve a kabotás liberalizációjának csomagját is előkészítjük. Az állampolgárok védelme figyelembe vesszük a hatékonyságot, de az alapfe, alapjogokat, tehát az testszkennél az alapjogokat is figyelembe vesszük. Egy közös megközelítést akarunk érvényesíteni Európában a légbiztoság megteremtése érdekében. A komitológiai eljárás dönt majd a részletekről a légiközlekedési ágazat javaslata alapján. A nyári szünet előtt pedig a 2011-2020-as időszakra egy közútbiztonsági csomagot szeretnék elkészíteni. Figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét, de mégiscsak biztosítani kell a legmagasabb szintű um, út közútbiztonságot és a leggyengébb láncszemeket meg kell találni. Általános politikai iránymutatásokat fogalmazunk meg, és um, a legjobb tapasztalatokat um, és kicseréljük a tagállamok között. A bizottság a jelen akcióterv keretén belül, illetve ezen, alapon, ezen az alapon dolgozik majd, és úgy jár el, ahogyan a Gross jelentés javaslatot tesz. Ezen felül pedig az Ayala Sanders jelentés alapján támogatni szeretnénk az közút biztonság területén a határon átnyúló információcserét. Végezetül pedig egy olyan javaslaton is dolgozunk, amely a további harmonizált szabályokat tartalmaz majd az út, közút harmonizációk ellenőrzés területén. A tengerhajózás biztonság területén pedig jövő év júliusában egy szociális maritim csomagot, vagy tengerhajózási csomagot készítünk elő. Célom az, hogy megőrizzük az európai tengerhajózási tudhogyot, vagy know-how-t, és a munkaerő munkabiztonságot is megteremtsük. Fontos, hogy biztosítsuk az egyenlő pályák, egyenlő esélyek eh, elvét, ezért, eh, és azt is, hogy mindenki megfelelő szintű képzéssel rendelkezzen Európában. Év vége előtt beszámolok az utas, eh, a bármilyen fajta hajó utas jogvédelemről szóló jogszabályokról, meghatározzuk a következő fellépési lehetőségeket, és hogyha szükség van rá, akkor a jövő évben nyomon követő lépéseket irányzunk elő. A technológia, mint tudják, magas szinten áll a napi rendemen. Egy e-mobilitási csomagot készítünk elő jövő tavaszra, ahol a konkrét technológiai áttörésekről fogunk szólni az egyes közlekedési rendszerekben a digitális tahográfok, az e maritime rendszerek és más elektronikai rendszerek bevezetéséről van szó. A közlekedési kutatás fontos, hogy az unió innovációs kapacitását is integrálja. Éppen ezért jövő évben egy stratégiai transport technológiai tervet készítek elő, amely a fenntartható közlekedési rendszer jövőképéről tartalmaz majd elképzeléseket, és segít majd az európai kutatási eszközök koncentrációjában. Nos, a vulkáni hamu megakadályozta a közlekedést, ezt minnyáján tudjuk, de több alkalommal volt lehetőségem, hogy a képviselőkkel megvitassam ezt a kérdést, a plenárisan is, de persze folytathatjuk a vitát itt is. Kiterhetünk arra, hogy mi minden történt. Éppen tegnap látogattam meg az Európai Légibiztonsági Ügynökséget, és vitattam meg velük sok idevágó kérdést. Éppen azért csak néhány prioritásomról és kezdeményezésemről szeretnék beszélni, de ez nem kimerítő lista, sok más javaslat következik majd. A későbbiekben, ha lehetőségem van, akkor mindig csomagban készítem ezeket elő átfogó módon. A parlament ezt a megközelítést a múltban támogatta, és remélem, hogy a jövőben is így tesz majd. Amennyire csak képes, és képes leszek, igyekszem ezt a szakpolitikai terepet, eh, területet jobban láthatóvá tenni, és eh, fontos, hogy ezzel is befolyásoljuk kontinensünk gazdaságának a jövőjét. Nem beszéltem túl sokat a nemzetközi dimenzióról, pedig ez is nagyon fontos szerepet játszik, és eh, bonyolult tárgyalási folyamatban vagyunk az Egyesült Államokkal, jó tárgyalási forduló kezdődött meg Brazíliával is, Brazíliával tehát, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a légiközlekedés valóban globálissá vált, és mindenfajta viselkedés és biztonsági szabálynak mindenhol az egész világon hasonlatosnak kell lennie. Természetesen örömmel válaszolva meg a kérdéseiket, amennyiben további információt szeretnének kérni tőlem. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Biztos úr, köszönöm ezt a bevezetést. Úgy gondolom, hogy kezdjük a koordinátorokkal, azután pedig a képviselők kapnak szót. Megmondom, mi kik szerepelnek most a listán. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mr. Bradbourne, Mr. Kanchan, Mrs. Ayala Sender, Mr. de Grandes Pasquale, Mr. Van Dalen. So anybody else? Hogyha bárki más kérné a szót, akkor kérem, jelezze ezt most. Mi pedig lejegyezzük a neveket. Körülbelül egy óra áll rendelkezésünkre. Úgyhogy elkezdhetjük a munkát. Mácső, tiéd a szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Én is köszönöm az ön előadását. Nagyon sok mindenre terjed ki az elkövetkező hónapokra, és az elkövetkező két évre terjedő programja, hiszen mindaz, amiről beszélt, ezzel kapcsolatban csak reményeinket tudjuk hangoztatni, hogy 2010-ben ebből valóság is legyen, hiszen akkor már nagyon komoly előkészületeket kellett, hogy tegyenek. Megítélésem szerint van egy-két kérdés, amely egyrészt az aktualitásoktól függ, másrészt összefügg a közlekedés jelenlegi helyzetével, hiszen függetlenül attól, hogy milyen projektet mutatnak be jelenleg, talán tudni szeretnék azt is, hogy milyen irányba, milyen csapás irányba mutatnak majd a javaslataik. Vegyük először a vasút területét, és nagyon egyszerűen teszem fel a kérdést. Tervezik-e a recast keretén belül, hogy a vitát megkezdjük, vagy csak a parlamentre bízzák a vitát, vagy pedig tanulmányokat is kiadnak külső kutatóknak, de vonatkozik ez a kérdés más területekre is, ahol a piac megnyitása még nem történt meg teljesen. Hogyan látja tehát a jövőt? Először megvizsgálják ezeket a területeket, vagy pedig eh, a parlamentet azonnal bevonják egy közös vitába, például a közúti szállítás lépésenkénti megnyitására gondolok, mi több a kabotás is jelenleg még korlátozott, tehát kérdezem, hogy hogyan látja a kabotás területének liberalizációját, és a tengerhajózás területén itt a tisztelt házban már különböző kikötő szolgáltatások területén tapasztalatokat szereztünk, merész lépéseket tettünk előre, aztán visszahátráltunk. Kérdezem tehát, hogy ezt a dossziét ismét napirendre veszélyem. Voltak éppen három területről van szó, amely még ezen felül a belső piac, ez az a három terület, amely a belső piac szempontjából nagyon fontos politikai vitákat előlegezhet meg. Ezen felül kérdésem vonatkozik a vulkánról is, a kártérítés kérdése merült föl, és öntől egy konkrét választ várok. Tervez-e egy orientációs vitát a kártérítésekről, ez számunkra nagyon fontos ez a kérdés, másodszorban hogyan látja az USA-val való megállapodás uh, ügyét, 2010-ben a parlament még megnyilvánul a kérdésben, Éppen ezért nem, azt hiszem, hogy nem volna érdektelen, hogyha, sőt hasznos volna, hogyha parlament, illetve mi szakbizottságunk az egyezmény előtt információkat kapna. Beszélt arról, hogy a szlotok revízióját is tervezi, illetve a földi kiszolgálás módosra vonatkozó szabályokat. Kérdezem, hogy mit jelent a szlotok rendszerének revíziója, hogy akarják ezt revidiálni? Ezen felül. A megatrökkökhöz hogyan állnak? Kérdezem, hogy az ön megáll, meglátása alapján is eh, konkurense ez a vasútnak, tehát a megatrakkok, a hatalmas teherautók eh, konkurenciát jelentenek-e alvasútnak. Köszönöm szépen, aztán Alkadrai úr kap szót négy percben, a koordinátorok négy percben, az egyszerű talpas tagok két percben kapnak szót. Komisszár. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a prezentációját. Tudom, hogy számos dolog jelenleg folyamatban van előkészítés alatt, de mint Matyő kollégám is, a különböző frakciók bizony ö, toporzékolnak, és várják már izgatottan a késztermékeket is. A vulkánról néhány gondolatot. Pár héttel ezelőtt ön a koordinációs központ felállításáról szólt, annak érdekében, hogy egy ilyen helyzettel minél jobban meg lehessen valamilyen szinten meg lehessen ezt a helyzetet oldani. Milyen helyzetekben kerül majd bevetésre ez a koordinációs központ, nem csak vulkán helyzetekről, hanem más forgatókönyvekről is szeretnénk, hogyha hallanánk. Mátya is utalt már a kártérítések kérdésére. Nem hallottam még igazán formális választ a bizottság részéről. Vannak olyan vállalkozások, amelyek azt kérik, hogy a kibocsátási struktúrájukban lehessen egy kicsit késleltetni valamilyen szinten a kártérítési terhét a vállalkozásoknak. Ami a mobilis munkavállalókról készült irányelvet illeti, hát ugye ön is tudja, hogy a parlament számára ez egy olyan kérdés, ahol, a, mm, ahol az a foglalkoztatásügyi munkabizottságban a független munkavállalók hatály alá helyezését nem tudták elfogadni a parlamenti képviselők. Jó lenne, hogyha a hatályban ö, tudnánk, hogy milyen kompromisszumos megoldást lehetne találni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Márciusban, tavaly márciusban a parlament a véleményét az euró vinyettáról elfogadta a belga elnökségtől. Sok mindent hallottunk erről a kérdésről. Azt szeretném tudni, hogy a biztos úr ezt a problémát nyomásgyakorlással el tudja-e képzelni, megoldani. Szeretnénk, hogyha megfelelően tájékoztatnának minket az intézkedésekről. Egy példával hadd éljek. Szeptemberben a parlament a mobilitási cselekvési tervet ugye elfogadta, úgy tűnik, hogy 2010-ben különböző intézkedések foganatosítására kerül majd sor. Az, a városi mobilitás megfigyelő központjára, a különböző díjszabások kiállítására is vonatkozik majd ez a cselekvési terv ezen kérdésekkel is mindenképpen meg kell birkóznia a bizottságnak, és kérnénk a folyamatos tájékoztatást a helyzet alakulásáról. Köszönöm. Mrs. Meissner for the ALDE Group. Meissner asszony az ALDE nevében, négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Kalasz alelnök úr. Sok mindenről szó volt már, úgyhogy a négy percnél kevesebb elég lesz nekem. Öt konkrét kérdésem van öt konkrét területre kérdezek rá. Egyrészt ugye a bottelnekek a öm, nehézségek megszüntetéséről beszélt, másrészt a tenti áttekintésére kerül sor Szaragózában. Úgy hiszem, hogy mindkét területre egy közös ötletre van szükség. Egyrészt, hogy hogyan lehet megoldani a problémát, másrészt hogyan finanszírozzuk. Végezetül pedig kérdezem, van-e már elképzelése, arra tudom, hogy nehéz kérdés, hogy hogyan lehetne new funding instrumenteket, azaz új finanszírozási eszközöket találni. Második kérdés, második kérdéskör a belső piac. Már a meghallgatása során és azt mondta, hogy az egyik célja az lesz, hogy a belső piacot kiteljesítse a közlekedés területén. Most beszélt az integrated ticketing kérdéséről. Ez nagyon fontos volna az utasok számára Európában. Ugye a vulkán kitörés kapcsán beszéltünk erről, ha működött volna már az integrating ticketing, könnyebben hazajutnak az emberek. De nem hallottam számadatot, évszámot. Mit gondol, mikor válhat valóvá az integrated ticketing? Tudom, hogy nem könnyű feladat az másik részterület ezen a területen az interopa, interop, interoperabilitás, hát nehéz szó, nehezen mondom ki, a vasút területén nem lehet ezt egyedül e, megoldani, hanem itt is válvetve lehet csak haladni. Harmadik kérdésem. Beszélt a tapasztalatok cseréjéről, az közútbiztonság területén, és beszélt a Cross-Border Infrastructure on Road Safety-ről, tehát a határon átnyúló közútbiztonsági infrastruktúráról. Mit jelent ez pontosan? Még egy kérdés, még két kérdés. Ha jól értettem, 2012. júliusára a hajózás eh, és a hajózás eh, a hajózásban dolgozó emberek képzésére vonatkozó szabályokat el szeretnék készíteni, illetve a szociális viszonyokat szabályozni szeretnék. Jól értettem ezt, hiszen ez vonzóvá tenni ezt a szakmát. Az utolsó kérdés a vulkáni, vulkán kitörésre vonatkozott sokan úgy gondolták, hogy a légitársaságok nem úgy bántak az utasokkal, ahogy kellett volna, bár belátom, hogy ez egy rendkívüli helyzet volt. Kérdezem, hogy hogy látja a bizottság, betartották-e az, az utaztatók az utas jogokat, végezetül pedig említette a Task Force-ot, kérdezem, hogy mikorra fejezi be a Task Force a munkáját. Lehet, hogy mondta, de nem hallottam. Ja, és bocsánat, a Single European Sky-t, az egységes európai égbolt kérdését elfelejtettem. Ugye egy új FAP koordinátor működik, eh, aki most kezdi el a munkáját, és remélem, hogy ilyen módon tempósan lehet haladni. Ezt, ez volna vágyunk, ez nem is kérdés, csak óhaj. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meissner asszony azért a négy percét rendesen kihasználta, most pedig Lichtenberger asszonya, nem Kramer úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen én is a biztos előadását. A bottelnekkek, a szűk keresztmetszeteknél kaptam fel a fejemet. Persze, ezeket meg kell szüntetni, de hát úgy áll a dolog, hogy a transzeurópai hálózatok támogatását 20-ról 8 milliárdra csökkentették. Új prioritásokat határoztak meg, de egyetlen projektet nem húztak ki őszinte meg volna, hogyha a Brenneri alapkatornát, a Messinai hidat és a másik két fő projektet megtartják, akkor elfelejthetik a többit hiszen teljesen mindegy, hogy 10 vagy 20 százalékban állt, készültek el ezek a nagy projektek, felszipkázzák a pénzt. Még egy észrevétel. Ma Európa vasút közlekedésében kevesebb vasúti kapcsolat van a volt vasfüggöny két oldala között, mint 20 évvel ezelőtt, amikor még a vasfüggöny létező valóság volt. Ez így nem maradhat meg. Mit tervez ezzel kapcsolatban? Második kérdés. 2020-ig 20 a csökkenteni a CO2 kibocsátást nem, nem lehet ezt a célt elérni anélkül, hogy radikálisan megváltoztatnánk a közlekedési prioritásokat meg kell változtatni a keretfeltételeket, hiszen jelenleg a klímagyilkosokat támogatják a szabályok, és a környezet kímélő közlekedési módozatokat pedig hátrányba hozzák. Kérdezem, hogy milyen kezdeményezést akar megragadni annak érdekében, hogy itt a a arányt megváltoztassák. A légitársaságok például az adófizetőtől minden évben 30 milliárd eurót kapnak támogatásul, Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy most még kárpotlást is kapjanak a vulkánkitörés miatt. Minden évben 30 milliárdot megkapnak adó fillérekből, forintokból és centekből tehát nem szabad őket támogatni. Aztán beszélt a speed limitekről és az alkohol határokról, illetve arról, hogy ez a szubszidiaritás kérdésébe tartozik. Nap mint nap vitázunk arról, hogy a közútbiztonsághoz hozzátartozik, hogy a gépkocsik tompítottja be legyen kapcsolva, és ezt szabályozzuk, ugyanakkor az alkohol küszöb szabályozását nem merjük európai szinten szabályozni, vagy pedig az autópályákon engedélyezett legmagasabb sebességről, vagy pedig egész egyszerűen nincs elég bátorsága. A városokon belüli közlekedésről, illetve a sebességhatáról is vitáztunk, pedig ez is a szubszidiaritás területébe tartozik. Még egy valami. A jelentésben 2020-ig ugye 20%-os csökkenés, csökkentésről van szó. Hogyha azonban egy négy tagú családnak ö, olcsóbb Majorkára utazni, repülővel, mint 200 kilométert a vonaton utazni, akkor ezt nem fogják tudni, ezt a 20%-os csökkentést elér, elérni. Mit terveznek tehát? Végezetül épp egy vasutas mondtam, hogy azért, mert a vasútpiacok még nem integráltak, ezért nincs igazi verseny. Azonban a nem integrált vasút piacnyitás nélkül csak még nagyobb bürokráciát jelent. Vannak olyan országok, akik azt mondják, hogy fittyet hányok az európai jogszabályokra, lezárom a határaimat, nem vagyok hajlandó a vasút területét eh, liberalizálni. Mit tervez a bizottság? Nyolc évet vár megint, mint az első vasútcsomag során, vagy pedig azonnal sarkára áll és fellép ezen országokkal szemben, hiszen a jog minden tagállamra vonatkozik. Köszönöm szépen. Az utolsó Foster asszony. Köszönöm elnök úr, üdvözlöm biztos úr. Nagyon rövid megjegyzésem lesznek. Az első, a bizottság lehetséges szerepe abban, hogy szorgalmazza a vasútársaságoknál az egész Európát átfogó számítógépes jegyrendelés. Tehát, hogy finnországban Milánóba utazhassanak az utasok, anélkül, hogy szektoronként új jegyen, jegyeket vegyenek. Szeretném az emberek ennek örülnének. Szeretném megkérdezni a biztost, hogy elgondolkoztak-e ezen, de bármit mond, örülök neki. A második eh, megjegyzésem a vulkáni hamura vonatkozik. Strasbourgban hallgattam, amit mondott, és örültünk az információknak, amelyek gyorsan érkeztek meg a bizottságtól. Nagyon sok mindent figyelembe vettek. De van két terület. Tudjuk, hogy körülbelül két milliárd eurót veszít a légiközlekedési ipar, ez rendkívüli veszteség. De említette, hogy támogatná a felhasználókat, a légitársaságokat, illetve az érintettek, hogy kárpótlást kapjanak a, a légitársaságok. Hasonló helyzet volt szeptember 11-e után, amikor lezártak a légteret, de most 6-7 napig nem lehetett repülni. Szeretném megkérdezni, hogy mire gondol ezzel a tagállamok, hogyan tudnak támogatni a légitársaságokat? Még egy megjegyzésem, pedig az utasjogokhoz fűződik az utasok kártérítése. Az utasoknak kártérítést illik kapniuk, de itt most rendkívüli helyzet volt és büntető jellegű ez a dolog. Ezért kritikusan kell figyelnünk arra, hogy pénzügyi segítséget kapnak a légitársaságok ilyen körülmények között. Azt láttuk, hogy nem igazán bántak az utasokkal megfelelően. Korábban említette a testszkennereket. Úgy gondolom, hogy tudja, hogy nagyon ellentmondásos volt itt a parlamentben ez a dolog. Schiphol repülőtérén már használják ezeket, és nagyon fejlett technológiáról van szó, máshol, például Nagy-Britanniában olyan eszközöket használnak, amelyek miatt problémáink lesznek. Tehát június közepéig jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mi a bizottság álláspontja. Most, biztos úr, az első kérdés csomagra várjuk öntől a választ. Nehéz. Úgy gondolja, hogy az összes kérdésre próbálják válaszolni, de néhány téma számos képviselő részéről felmerült, de rövidnek igyekszem lenni. Vasúti csomag szeptemberben az önök kezében lesz, én pedig a piac megnyitását szorgalmazom. A kabotásról is elmondtam már a megjegyzéseimben, hogy szeretnénk a kabotást megszüntetni a közúti szállításban. A vulkán. A vulkánra rákérdeztek néhányan. A vulkánok nem az én kompetenciába tartoznak, ez az élet része. És a bizottság sem eh, menedzselheti a természetet úgy, ahogy kéne. The risk, eh, what is also always linked to... Tehát ezek a dolgok valahogy mindig összefüggenek eh, a közlekedéssel is, de a bizottság elkezdett dolgozni az Eurocontrol és az EASA, a Nemzeti Légi Ellenőrzési Hatóságok Szövetsége között azonnal kapcsolatfelvétel van, ha valami hasonló történik. A kártérítésre is rákérdeztek, és az álláspontunkra. Nyilvánvaló volt az álláspontunk az anyagunkban. Mi nem kártérítésről beszélünk. A kártérítés akkor jár, hogyha valakit megvádolhatnak. De a légtér lezárása biztonsági szabályok alapján történt. Az összes érintett elfogadta ezeket a szabályokat. Ismét el kell mondanom, hogy ezek a szabályok esetleg megváltoztathatóak, vagy rugalmasabbá kell őket tenni. Nem könnyű a döntés hiszen hogyha egy repülő felszáll, és kár éri, akkor ki a felelős? De itt egy rendkívüli esemény következett be, az ilyen viszmájor eseteknek megvannak sajnos a következményei, ezeket pedig meg kell osztanunk. A bizottság nem kártérítésről beszél, a bizottság állami segítségről beszél. Hogyha néhány légitársaság bajba kerül, akkor kérhetnek állami segítséget. Ez lehetséges a jelenlegi szabályok alapján is. Almunia kollégám megígérte, hogy rugalmasan fogja kezelni ezeket az igényeket, de eddig még nem volt ilyen igény állami segítségre. Nagyon egyszerű okokból. két milliárdról szóltak itt a lehetséges veszteségek tekintetében. De hogyha jön egy dokumentum, amelyben konkrét állami segítség van, akkor bizonyítani kell, hogy pontosan milyen költségekről van szó. Kártérítés nincs, állami segítség lehet. A döntő intézmények úgy döntöttek, hogy a biztonság a legfontosabb. Meg kell tanulnunk a leckénket, le kell vonnunk a konzekvenciákat, de itt nem arról van szó, hogy valaki hibázott, és emiatt kártérítést kell fizetnie. Nem ez az eset. Rendkívüli esetről van szó. Az utasok jogairól elmondanám, hogy csütörtökön említettünk erről, és itt három dolgot emelnék ki. Az információ, a gondoskodás és kártérítés. Tehát, tehát ha késés van, és így tovább, ez, ez rendben van, akkor a légitársaságnak kompenzálni kell. Nem erről van itt most szó. Itt rendkívüli körülmények voltak, és három dologról van szó. Természetesen a jövőben gondoskodni kell a utasokról megfelelő módon. A komoly légitársaságok betartották a szabályokat, és elszállásolták az utasokat, vagy más eszköze juttatták őket célba. Ősszel állunk elő az anyagunkkal, hogy mit tanultunk a következményekből. Ennyit a vulkánról. Valaki kérte kivételt itt a kibocsátás egyében nem hallottam ilyet. Igen, lehet, hogy a hírekben lehet ilyet hallani, előítéletes zsurnaliszták tollából, de én hivatalosan ilyet nem hallottam. A légitársaság is az önök érdekében fáradoznak, és itt néhány kérdés megvizsgálása után kijelenthetjük, hogy pontosabb mutatókat szeretnénk eh, kidolgozni. A motor gyáraknak is eh, szükségük van a adatokra, hogy a korlátozásaikat foganatosítani tudják de legyen meg a társaságoknak a joga, hogy repüljenek. Hogyha megvan a joguk, hogy repüljenek, és hogyha valami történik, akkor ki a felelős? Ez, ez a hamu veszélyes. Láttam olyan repülőgépek motorjait, amelyek belerepültek a hamufelhőbe. Szörnyen néztek ki. Ennyit a vulkánról. Vasút, a TEN, TI és a finanszírozás is nagyon fontos volt. Egy nagyon népszerű ügy. Vannak finanszírozási lehetőségeink, és valahogy nincsenek is. Hannes Hahn kollégámmal megállapodtunk abban, hogy koordináljuk a projekt finanszírozást a regionális politika területén a átfogó stratégiai célkitűzéseink érdekében. Hán kollégám is el, mit Szaragozába, hogy ő is részt vállaljon. Ez a TEN-T pénz is nagyon fontos. De már számos lehetőség van, hogy finanszírozunk a dolgokat. Megból, megvannak az eszközeink, azonban még nem sikerült ezeket hatékonyan felhasználni. De szeretnénk mindenképpen eh, megtalálni a finanszírozást. Számosan felvetették az interoperabilitás eh, kérdését és a jegyárusítást. Itt tényleg tehetünk valamit, már el is kezdtem keményen dolgozni, hogy létrehozzak egy ilyen eh, információs platformot, melynek eh, célja a jegyvásárlás egyszerűsítése és a intermodális menetrendekben való tájékozódás. Tehát, hogy nem csak repülni lehet, hanem vonatozni is. Tehát az összes IT eszközt igénybe kell venni, hogy megkapjuk az információkat, és jegyet tudjunk rendelni. Tehát, hogyha mondjuk valaki A-ból B-be akar küldeni egy konténert, akkor honnan kapja meg az információt, hogy uh, hogyan tegye ezt? Kramer úr említett néhány hiányosságot. Vannak itt nagyon nagy projektek, amelyek időbe telnek, eredménye az, hogy jobban meg kell szervezni az IT eszközöket. Így érhetünk el haladást. Az Eurovinyetta, Eurocímke egy olyan ügy, amely esetében a belga elnökséggel együttműködünk majd, Itt nagyon sok részletről van szó. Alkohol, illetve sebességkorlátozásról. Számos országban sebességkorlátozás van. Németország a legnagyobb ország, ahol nincsen sebességkorlátozás. Az egyetlen ország, ahol nincs sebességkorlátozás. De ha Németországban autózik, azon egyre több sebességkorlátozó táblát látni. Tehát nem tudom, hogy jó-e bevezetni az összeurópai sebességkorlátozást, vagy az összeurópai alkoholkorlátozást. Néhány ország szigorú ebben a tekintetben, néhány ország kevésbé. Az Egyesült Államokkal lévő megalapodás Spanyolországban június 13-án írjuk alá de még jó hosszú időbe telik, amíg ratifikálják. Nagyon fontos, hogy eh, legyenek ilyen típusú megállapodásaink is. Nagyszerű, tökéletes. Hosszú listám van. A tagok kettő percet kapnak, különben egyszerűen nem juthat mindenki szóhoz. A lehető legjobban próbálom megszervezni. A kérdezőket Kancsián úr kap kettő percre szót. Óra indul. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Nagy figyelemmel hallgattam az előadását. A programja igen nagyra törő, számos kérdést lefedő. Ami engem érde, illet, bizony nehezen tudok a dolgok jelenlegi állásában mindezzel dolgozni, hiszen az az első ciklus, amely alatt képviselő vagyok. Ami a portfólióját illeti, biztos úr, a vasúti csomagról szólt, a TEN-T e hálózat felülvizsgálatáról, valamint az áruszállításról, de pontos iránymutatást a grós jelentés fényében sem látunk még. A fenntartható közlekedési ágazat a kulcs szó. Az Európai Bizottság a fehér könyvet a nagy iránymutatásokkal minél hamarabb össze kell, hogy állítsa. Miért? Azért, hogy végre a programról a teljes ágazatot lefedő programról, az interoperabilitásról, az utasjogokról végre ismerjük. A tengeri, ö, tengeri, illetve belvizi hajózást se felejtsük el. Számos ágazatról van itt szó jövőre, és a koordinációt is fokozni kellene. Egy pontos kérdést engedjen meg utalt arra az alapra, amely a tenté hálózat allokációját hivatott ellátni. Megvan-e a megfelelő marzs? Mert ugye pénzügyi eszközökről beszélünk, de új dolgokat is finanszírozni kell, hiszen Európa jelenleg a gazdaság fellendülését kell, hogy támogassa. A jelenlegi margóval, marzsal vagy további eszközökkel akar élni. Ajánl a Szender asszony kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Ami a légibiztonságot illeti, biztos úr, a kérdésem az, hogy az új javaslatával mikor kíván előállni a bizottság a határokon átnyúló ö, légibiztonság területén. Az infrastruktúrák biztonságát hogyan látja a biztonság a légiközlekedésben, és egy kísérleti projektet, közös projektet bevezethetnénk-e? Mit gondol erről ön? Ami a határokon átnyúló ö, rendőrséget illeti. Az a ten tével kapcsolatban mi a, az elképzelés a pénzügyi allokációról? Kétszer, háromszor, négyszer annyi költségvetést felhasználni a TEN-T hálózatban? Én költségvetési keretekről szeretnék most információt kapni. Nagyon jó lenne, hogyha ilyen célokat tűznénk ki magunknak, számszerűsített célokat. Mi százalékokban beszélünk, akkor azt mondom, hogy háromszorozzuk meg a TENTÉ e projekt költség ö, költségkeretét. Létezik-e a parlament támogatásával egy olyan bizottsági projekt, melyen keresztül a nemzeti egoizmusokat végre le lehet törölni, söpörni az asztalról, és a TNT hálózat végre valahára megszületik ami a tengeri közlekedés logisztikáját illeti, egy tervet már javasoltunk. Megújításról, a Cézár, Cézár technológiáról, mint alaptechnológiáról mi az elképzelése a biztos úrnak? Ön is tudja, hogy mennyire fontos ez a technológia, mégis a finanszírozása a projektnek nem ismert. Ami pedig az utasjogokat illeti, amikor majd a tengeri és autóbusz dossziékat lezártuk, a harmonizáció terve van-e véve, tehát, hogy az utasok a különböző módokon lássák, milyen jogaik vannak. Köszönöm, Lichtenberger asszony két percre. Köszönöm szépen. Néhány pontosításra lenne szükségem a válaszaihoz. Az euro címke. Azt mondta, hogy a belga elnökséggel szeretné ezt megtárgyalni. Milyen eseteket lát, milyen többségeket lát? Ön mit fog tenni annak az érdekében, hogy végre meglegyen az euró címke. A második kérdésem, hogyan akarunk egy modális változást, hogyha nem dolgozunk konzekvensen azon, hogy a közlekedés három alapstruktúrája igazságosabban legyen elosztva. Alapkérdés számomra, hogy tesz-e majd valamit azért, hogy majd ha az olasz választások lezajlanak, hogy az alpesi megállapodással újra foglalkozom, hiszen most már lehet. Most Veneto is választott, most már megoldható lenne. Ez a dolog már 15-20 éves. Most már lassan eredményt is el lehetne érni. Transeurópai hálózatok, konkrét kérdésem, lesznek változások a prioritási listán? A 30-as listán? Mi a helyzet? Vagy a koordinátorok alakítsák ki a prioritásokat. Szerintem illúziókkal foglalkozunk. Számomra nem csoda, hogy nem építenek semmi mást a tagállamok költségvetése miatt. Tehát, hogyha látjuk, hogy a szomszédunk semmit nem lép, hogy a közlekedéssel foglalkozon, akkor mi van? Utána az önállóak az önálló fuvarozókra vonatkozó kérdés nem válaszolta meg, tehát hogy az ők vezetési és pihenő idejét is szabályozni akarjuk-e. Köszönöm, Grandes Pascual úr, két percre. Sí, gracias, señor presidente. Nagyon köszönöm, elnök úr. Kállász biztos úr, Isten hozta körünkben. Van, amikor jobb a hangulat van, amikor nem annyira jó, de mi szolidárisak vagyunk ennen. Köszönöm, hogy ambiciózus a programja, mert mindig siránkozunk valamilyen válság felett, de amikor a projektek jegyzékéről hallottunk, hát bizony az bátorítónak találjuk. A koordinátorommal eltűnöttünk azon, hogy mi történik majd ezzel a gusztusos, gazdag uh, étlappal. Az az érzésünk, hogy az összes étket nem tudjuk majd az étlapról megenni feldolgozni. A válság forgatókönyvről mit gondol a biztos úr? Vajon az alapokat majd a tagállamoknak kell lemozgósítani, mert ugye a prioritások ö, számosak. Ami a vulkáni ö, eseményeket illeti, valahol ugye Viszmajor katasztrófa eset volt, de azért következtetéseket mégiscsak le kell vonnunk a megtörtént esetből, és jó lenne, ha létrehoznánk egy olyan alapot, amelyen lehetne a bajba jutott utasokat segíteni. Ami a vasutat illeti, a gyors vasút mikor valósul meg majd az áruforgalmazás szempontjából is a, a liberalizációja az áruforgalmazásnak. Még mindig függőben lévő kérdés, azt gondolom, hogy minél hamarabb gyakorlatiassá kéne tennünk, konkréttá tennünk ezt a javaslatot. A saját kezdeményezése a közúti szállítás biztonságáért. Köszönöm, Fandalen úr, két percre. Köszönöm, üdvözlöm, melegen üdvözlöm. A biztos urat nagyon szép, hogy ilyen nagyra törő a listája, de valami hiányzik belőle. Ez pedig az a jelentés, amelyet a plenárison elfogadtunk, és amelyet már most mi elfogadtunk, és a plenárison is elfogadjuk majd, azon bírságokról van szó, amely a különböző közlekedési eszközök, módozatok esetében eltérőek. Mi szeretnénk, hogyha a a munkaidő irányelv esetében, a gépjármű sofőrök esetében is egységes legyen végre a, a, ez az aspektus minden egyes országban, ami a belső piac és a közúti szállítás aspektusait illeti, látjuk, hogy a belső piacban igen abszurd példákat tapasztalunk. Például a részecske szűrők esetében is, ha egy külföldi egy adott szűrőt Németországban akar megvásárolni, ez lehetetlen számára. Miért? Egyszerűen azért, mert a Dán fuvarozó például, aki egy részecske szűrőt meg akart venni Németországban, nem tehette meg, mert Németországban ismert volt ez a szűrő, de Dániában nem. Tehát valahol a belső piacot így kell kiteljesítenünk az EU-ban hogy ez már ne történhessen meg. Ami a kabotást illeti, bizonyos javaslatokat be kellene illesztenünk még a kabotás tervezetbe. Szégyen, hogy a belső piacon még kabotás korlátozások léteznek. Ez elfogadhatatlan. A lehetőleg jelentősebb kamionokat akarjuk, nagy kamionokat, mert ez jó a környezetnek, jó a piacnak. Köszönöm két percre, Cikeu asszony. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O primă întrebare pe care aș... Köszönöm, Nekem is lenne egy kérdésem, és pedig finanszírozási forrásokról van szó az elkövetkezendő időben. Felteszem magamnak a kérdést, hogy a közlekedési infrastruktúrát hogyan szeretnék Kelet-Európában finanszírozni. Még egy kérdés, az intelligens közlekedési rendszerek továbbfejlesztéséről, illetve az elektronikus rendszerek interoperabilitásáról van szó. Ezen kívül még eh, megkérdezném, hogy ahogy volt integrált eh, földközi tengeri stratégia, lesz ez a belvizek esetében is. Hiszen horizontálisan a közlekedés, a vízminőség, a flották, a kikötők, az üzemanyagok, és így tovább mind-mind szerepet játszanak. A flottát is bevonják a kibocsátás kereskedelembe? Harmonizáltan akarják ezeket a dolgokat is kezelni? Egy harmadik kérdésem is van. Számos programot mutatott be. Felteszem a kérdést, hogy a következő mi lesz. Most szeretném megkérni, hogy 10 percben, ha lehet, válaszolja meg a kérdéseket. Az utolsó kérdés a programról szólt, ez egy munkaprogram, hivatalos dokumentum, amelyet elfogadott a bizottság, és el is küldte önöknek. Utána olvashatnak benne. De természetesen, ahogy említettem, még egyéb ötletek is lehetnek. Most az önálló fuvarazók és a megakamionok témaköréről szólva. A megakamionok kérdésre nincsen válaszom, tehát azok a giga kamionok, ilyen nagyon hosszú kamionok. Tudja, lényeges kérdés a kamionok hossza. Tehát egy ilyen hosszú kamion hogy fér be egy városba? Akik támogatják a kamionokat, azok sem tudják megválaszolni, hogy hogyan férnek be ezek a városokba. És az én álláspontomat is ez befolyásolja. Nincsen még kialakult álláspontunk, éppen ezért a jelenlegi normákhoz ragaszkodunk. A mega vagy a giga kamionok, vagy bárhogy hívják is őket, még nem kaptak tőlünk zöld fényt. Ismét a pénzről szólván, mennyi pénzt szeretnék kérni. A költségvetés általában egy limitált ügy. Másrészt a parlamentben is foglalkoznak a különféle prioritásokkal, és küzdködnek is, harcolnak is eleget. De nem hinném, hogy erre lesz külön költségvetési sor. Ajala Szender asszony, meg fogom kérdezni, sőt többet is fogok kérdezni. De ismerem a pénzügyi embereket, és ez nem olyan könnyű. Tehát évente egy milliárda tenti hálózatok számára közvetlen befektetésekre, ez csak néhány nagyobb projektet tud megolajozni, és még akkor is, hogyha 3 milliárdról van szó, akkor is nagyon korlátozott a szám. Meg kell találnunk a megfelelő együttműködést a magánpénzek, a bankok, a regionális pénztárak, költségvetések között, hogy hogyan tudjuk a projekteket finanszírozni. Lipcsében voltam múlt héten, egy nemzetközi közlekedési fórum volt, és erről a témáról is szóltak. A magánszektor elmondta, hogy sok pénz van a magánszférában, és az infrastruktúrális projektek nagyon vonzóak, de hogyan tudjuk ezeket a témákat összekombinálni? Az önálló fuvarozók ügye, a bizottság állapotát, álláspontját képviselem, nincsen szándékunk felülvizsgálni az ügyet, tehát önök döntenek majd a lehetséges kompromisszumokról szólva. Vannak javaslatok, de itt világos a politikai álláspontunk, ha a parlament úgy dönt, hogy az önálló vállalkozókat is bevonják a jogszabály hatásába, akkor ez az önök döntése lesz. Én nem akarok ezzel tovább foglalkozni. Nem akarom visszavonni. Ami a határokon átnyúló ügyekre vonatkozik, vannak különféle büntetések, és az országokban különféle büntetési rendszer van a jogsértések tekintetében. Mm, harmonizálnunk kellene legalábbis gyakorlatot, de természetesen határokon átnyúló büntetések ügyében mindent meg fogok tenni, hogy sikeresek legyünk, de ez egy óriási tény. Uh, uh, érzékeny téma, de roppant nagy területet ölel át. Brüsszelben nagyon sok külföldi autó van, és a rendőrség kiragasztja a büntető csekket, hogyha rossz helyen parkolnak, nagyon érdekelne, hogy a rendőrség hogyan kapja meg ezt a pénzt. De komoly dologról van szó. De az útbiztonsági csomagban eh, benne lesz ez is, de hogy mi lesz a végeredménye, azt most nem látom előre. Az euró címke nagyon fontos téma, teljes mértékben osztom azokat a nézeteket, hogy ez a külső költségek belső ítése mindenképpen az összes közlekedési eszköz számára egyenlő feltételeket kell teremtenünk. Főleg azoknak, akik kedvezőtlenebb helyzetben vannak. De szeretném Ausztria képviselőjét meg Kérdezni, hogy hajlandó lenne-e címkézni bizonyos összegeket erre a célra? Hiszen ez egy kulcs kérdés. Néhány százalékot? Mert amikor más országokkal tárgyaltam, akkor az emberek ebbe az irányba gondolkodnak. Tehát, hogyha úthasználati díj van, akkor ebből szolidaritási alapokat is létrehozhatnánk. Egy európai közlekedési alapot. Alapvető kérdés. Itt nem tudjuk, hogy mi lesz 2013 után. De nagyon ígéretes projektről van szó. És nem hinném, hogy nagyobb problémák lesznek. A biztonsági szkennerek jönnek, önök is látják már, és a kikötőkben olyan stratégiánk lesz, amelyet majd be fogunk mutatni. Természetesen a jobb szolgáltatásokat szorgalmazzuk. Köszönöm. Biztos úr, köszönjük szépen. Az utolsó kör következik, és először Kok úr kér szót, és kap is kettő percben. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy abszolút időszerű, hogy a teherautók hosszának új, hát újjön szabályozzák, ezen felül pedig a polgárokat egyre inkább aggasztják az új szabályok Brüsszelből, hogyan próbálják eh, elérni azt, hogy a meglévő szabályokat hatékonyan és nem diszkriminatívan alkalmazzák. Ennyi lett volna. Köszönöm. Flanken, Frankenstein úr két percben. Biztos úr, három rövid kérdésem van. Egyrészt, Gros úr részkérdésére szeretnék visszautalni, és egy picit másként fogalmaznám meg. Ön is úgy gondolja, hogy tanulhatunk a hibákból, és ezért nem tervez vitát a Port Package 3-ról, a harmadik kitötő, kitötő, kikötőcsomagról. Ezen felül pedig azt mondta, hogy szociális szempontok alapján akarják meghatározni a tengerhajózási csomagot, ezt üdvözlöm, de nem csak az EU-n belüli oktatásról és képzésről van szó, hanem az EU-n kívül is. Az EMSA ellenőrzi ezt éppen, és az EMSA jelentéseit aztán szépen iratrendezőkbe teszik, és elfelejtik, a helyet, hogy ebből valamilyen fajta cselekedet következne. Másként kéne itt eljárni. A harmadik észrevételem, ezt már jól ismeri, ez egy kérés. Úgy döntöttünk, hogy arra kérjük meg a bizottságot, hogy a keleti, a balti és az északi tenger területén a széndiokszid kibocsátás nyomon követését végrehajtsák, és nagyon hálás vagyok, hogyha ezt a tanulmányt mielőbb megkapnánk. Köszönöm. Köszönöm Bradburn, képviselő két percben. Na végül én is megkaptam a szót, elnök úr. Azt hiszem, hogy a vulkán kitörés kapcsán, és több kollega beszélt erről, elmondandó, hogy hát a biztos semmit nem tehet a vulkán ellenében, de talán szabályozhatja a vulkánt is, hiszen úgy tűnik, hogy mindent szabályozni akar. Miért ne szabályozza a vulkán működését is? De van egy komoly kérdésem is. A, van a brit TV program a Yes Minister igen miniszter úr című program, és itt van egy válaszom a biztos részéről egy parlamenti kérdésre, amely azt gondolom, hogy nyugodtan szerepelhetne a Yes Miniszterben egy meglehetősen komikus műsorban. Az volt a kérdésem, hogy panaszokat kaptam a választókerületemből a, a, mele, a, a, a paragliderektől és a különböző hőlékballon szervezetektől. Ezek nem kereskedelmi szervezetek, ezek hobbi, a hőlékballonozás és a sárkányrepülés, és kérdeztem, hogy ezen hobbik derogációt kaphatnának az ide vonatkozó rendeletek alól, hiszen ezek szörnyű költségeket rónak azokra, akik ezt a hobbit űzik. És 11 éve vagyok a parlamentben, de meg kell, hogy mondjam, hogy a bizt, valaha biztosnak benyújtott kérdések közül ez a legszörnyűbb, leggyalázatosabb válasz, semmifajta normál választ nem ad, egész egyszerűen maszatol a válaszban. Tehát kérdezem a biztos, vajon szint ad-e derogációt a hobbi pilótáknak? Köszönöm. Riké úr két percben. Merci, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök úr. Isten hozta önt is, biztos úr. Három kérdésem volna ebből az első. A, a TNT hálózatokról és finanszírozásáról szól. Látjuk, hogy az irányítást és az alapokat hogyan kellene pontosan ö, kialakítanunk. Elkötelezett híve-e annak a biztos úr, hogy a tagállamot bevonja ebbe, vagy ön inkább úgy gondolja, hogy valahol a kollégáit, a biztos kollégáit próbálja majd meg megkörnyékezni, és tőlük bizonyos pénzeket elvonni esetleg. Második kérdésem. A bizottság szintjén mit terved a biztos? Az első vasúti csomag át nem ültetésével kapcsolatban. A második csomag most valahol arról szól, hogy nulla kilométerről induljanak el újra, és valahogy lesöpörjék az asztalról az át nem ültetetten egyes csomagot. Ami az ügynökségeket illeti, valahol ők viszik el a balhét számos ö, európai intézményben. Végül is pedig az európai végrehajtó hatóságok felfegyverkezett kezeljük, és az ügynökségek költségvetése valahol igazságtalanul magas, hiszen saját forrásaik vannak, hiszen a vegyipari biztonsági ügynökség tízszer annyi visz el a közös konyhánkról, mint mondjuk a közlekedés biztonsági ügynökségek. A jelenlegi költségvetésbe ilyen számadatokkal nem félnek bele. Főleg nem, hogyha a biztonság, az interoperabilitás és a különböző certifikációk szintjén elvárunk tőlük. Köszönöm, Szanadó asszony két percben financování dopravních staveb, který ale samozřejmě vychází z... Köszönöm. Általános kérdésem van különböző épületekről, építményekről. Arról beszélt, hogy a szűk keresztmetszeteket meg kell, szünt, meg kell szüntetni. Az egyik szűk keresztmetszet éppen a bírósági eljárások hosszadalmas voltában rejlik, és így a mű, műveket, a különböző vasúti hálózatban található épületeket, mű darabokat nem lehet elkészíteni. A kollega említette, hogy kevesebb vonat kapcsolat van kelet és nyugat között, a volt vasfüggöny régi vasfüggöny két része között, mint a vasfüggöny fennállása idején. Hogyan lehetne mondjuk Dresda és Prága között növelni a vasút kapcsolatot. Köszönöm. Köszönöm, Ferrer asszony, két percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Két kérdést engedjen meg. Első, ezek közül a következő. Számos külső periférien elhelyezkedő ország komoly makrogazdasági pénzügyi problémával küzd. Az enyém is. Ezért a befektetéseket Portugáliában, országomban is korlátozni kell. A nagy vasúti projekteket újra tanulmányozza a kormány, és későbbre halasztja. Ezzel a kérdéssel a bizottság kíván-e foglalkozni, kíván-e segítséget nyújtani, és prioritásokat meghatározni az olyan beruházások számára, amelyek a konvergencia dinamikát mégiscsak képesek fenntartani. Második kérdésem a légitársaságoknak nyújtott segítség. Kérdését járja körbe. Mi történik azon vállalkozásokkal, amelyek nem stabil, biztonságos körülményekkel rendelkeznek? Hogyan lehet tőlük segítséget válni? Köszönöm végezetül, biztos úr, hagyd tegyek én is fel egy gyors kérdést, amely, felvet, amely a Ferrera asszony által felvetetteket követi. Itt a kompenzációról, illetve a légitársaságoknak az államok által nyújtott kárpotlásról volna szó. Ha jól látom, ez a támogatás attól fog függeni, hogy mennyire akar nagyvonalú az érintett állam lenni. Ezzel az a probléma, hogy egyes országok az állami támogatással sokkal nagyvonalúbbak, mint más országok. Én pedig úgy gondolom, hogy minden lég, minden amely eh, minden olyan repülő, amely G regisztrációval rendelkezik, eh, ugyanolyan módon kell, hogy bánjunk ezekkel a gépekkel, illetve a légitársaságokkal, amelyek üzemeltetik ugyanis, hogyha az egyes tagállamok több támogatást adnak, mint más tagállamok, akkor megborul a versenysemlegesség. Éppen ezért ragaszkodunk hozzá, hogy ne a tagállamok, hanem az Európai Unió szintjén szabályozzák a kompenzáció rendszerét. Biztos úr, önél szó. Köszönöm szépen. Talán a kérdések minden finomságát nem tudtam kihallani az egyes kérdésekben, tehát hogyha ezekre a finomságokra nem válaszolok, akkor kérem térjenek vissza a kérdésekre. A tenti finanszírozás kérdését többen felvetették. Mint mondtam, A finanszírozás egy nagyon érzékeny kérdés, a költségvetés korlátozott, ugyanakkor az infrastruktúra egy olyan terület, ahol a beruházások a gazdaság növekedéséhez is hozzájárulhatnak egyrészt érvényesek, tehát a költségvetési korlátok, másrészt pedig fontos, hogy globálisan lássuk ezt a kérdést, és mondhatom, biztosíthatom önöket, hogy jövő héten Szaragozában komoly vitát fordatunk e kérdésről. Arról, hogy hogyan lehet a regionális alapok pénzeszközeit összekapcsolni a nemzetközi pénzintézetek, elsősorban az Európai Beruházási Bank eszközeivel, és esetleg a magánvállalkozások pénzé, pénzével. Meg kell, hogy mondjam, nekem nincs zseppénzem, amelyből ezeket a projekteket finanszírozhatnám, de új megoldásokat kell találni. Elnök úr, az önkérdése roppant fontos. Maguk a légitársaságok is hangoztatták ebéli aggájaikat, amikor többször is találkoztunk, mondván, hogyha támogatást kapnak, akkor biztosítani kell az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét. De idáig semmilyen panaszt nem hallottunk. Higgyék el, hogy az Európai Bizottság az állami támogatások tekintetében roppant kihegyezett és nagyon kritikusan szemléli a helyzetet, de semmifajta panaszt idáig nem kaptunk, de nyomon követjük ezt az ügyet, és azon vagyunk, hogy megakadályozzuk, hogy az állami támogatások torzítsák a rendszert. Hát ami a hobbi pilótákat illeti, hőlégballonosokat illeti, hát mit válaszolhatnék, képviselő úr? Nem tudom. De ígérem önnek, hogy közelebbről megvizsgálom a hőlégballonok kérdését az önválasztó kerületében, megvizsgálom, hogy megfelelő folyamaton mente végig az ön kérdés, és így kapta meg a válaszát, de mit mondhatnék most így kapásból, hőlékbalonokról? Ami pedig az északi tenger és a balti tengeri kikötői nyomonkövetést illeti, mire vonatkozott ez a kérdés? Milyen hatástanulmányra kérdezett rá a képviselő úr? Szulfur, ah, kén. Hát persze, a kén az egy nagyon nagy ügy. Ez egy olyan kérdést, amely, kérdés, amelyet a Transzakbizottság tagjaival meg kell vitatni. A helyzet roppant problematikus. A tagállamok, amelyek a nemzetközi tengerhajózási szervezet tagjai, egyértelműen, egyhangúan döntöttek abban, hogy a kéne határértékeket meghatározzák. És most pedig mindenki egyre inkább látja, hogy sokkal bonyolultabb az ügy, mint gondolták. Komoly hatástanulmányt fogunk készíteni, de hát közben azt is kérem, hogy értsék meg, hogy nem mondhatjuk azt, hogy most a kén tekintetében és a más negatív anyagok kibocsátását csökkenteni kell, csak így egyik napról a másikra, ezt nem mondhatjuk nem mondhatom azt önöknek, hogy illetve az sem járható út, hogy előírunk valamit, és utána pedig itt önöknek magyarázkodom, hogy miért adok, vagy miért nem adunk valakinek derogációt. Az iparágnak késznek kell lennie arra, hogy a döntést, melyet a Nemzetközi Tengerhajózási Társaságban hoztak, megvalósítsák, de Persze az ügy komoly, a kihívás komoly, a kén komoly. És látni kell persze, hogy az érintett iparágak hogyan viszonyulnak a e kérdéshez. De mondom, úgy hiszem, hogy politikailag nem sok játéktér maradt is. Itt, ami pedig a hosszadalmas bírósági ügyekre vonatkozó kérdést illeti, hát ezen, ezt nem tudja a bizottság befolyásolni. Aztán a a harmadik államok tengerészeinek képzése, nos, egyrészt biztosítani szeretném, először is azt szeretném látni, hogy bizonyos ázsiai országok tengerészei legalább mm, bizonyos minimális szabályokat betartsanak, például a hazatérési szabályokra gondolok, és tudom, hogy a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet eh, dolgozik ezen, annak érdekében, hogy az egész szakma és az ágazat becsületét növelje. Aztán a végrehajtási csomag, persze, nagy kérdés ez, a 25, bocsánat, 21 szerződés szegési eljárást indítottunk a tagállamok ellen, nyomon követjük az ügyet, a csomagról van szó, de látni kell azt is, hogy a vasút csomagot még finom hangolni kell, és persze konstruktívan kell megvizsgálni az összes lehetséges megoldást. Á, a port package, a kikötői csomag. Nos, hát a tengerhajózási stratégiának része ez, arra gondolt, hogy a kikötői irányelvre ne térjünk vissza? Hát nem tudom. Én magam, ebben a kérdésben döntés született, de én magam azt támogatom, hogy liberalizáljuk a kikötői szolgáltatásokat, hogy milyen politikai realitással jár, ez azt nem tudom, ezt meg kell látni. De a tengerhajózási stratégiánk részét képezi ez a feladat. és a tengerhajózási stratégia vitája során majd meg kell nézni, hogy mennyiben vagyunk képesek ezt a lépést végrehajtani. De tudom, hogy nevetséges akadályok is fenn vannak, fennállnak, nevetségesek. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Köszönjük, hogy megválaszolta a kérdéseket nem biztos, hogy örültünk a válaszai közül egyeseknek, vagy szerettük őket, de hát legalábbis hallottuk őket. És természetesen érdeklődéssel nézünk a dialógus folytatásának elébe. Tudom, hogy sok dolga van, de sikerült betartani az időt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és um, hamarosan újra találkozunk illetve Zaragoza gyönyörű városában találkozunk.